a szót. Engedjék meg, hogy egy örmény delegációt üdvözöljek a parlamenti együttműködési kapcsolatok keretén belül a 14. ülésszakon vesznek részt. Szeretettel üdvözöljük Önöket! Különösen Fármányán urat üdvözlöm, aki vezeti a delegációt, a külügyi bizottsággal fognak találkozni hamarosan, és nagyon remélem, hogy az együttműködés, az eszmecsere a mai napon lehetővé teszi, hogy messzebb menjünk. A mai vita a női nemi szervek megcsonkításáról szól, illetve az ezzel nem folyó harcról, úgyhogy ezt a vitát követhetik ma. Üdvözöljük Önöket. Koradza asszony, parancsoljon, Öné a szó. Köszönöm, elnök asszony a szót. Füle biztos úr,